So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kezdjük el. Mamut feladat áll előttünk. Irányel felülvizsgálat, de előtte a szokásos ügyrendi kérdésekkel fogom a mai napot kezdeni. Úgyhogy nézzük az első pontot, napi rend elfogadása el tudnánk-e fogadni a napi rendet az ilyen tervezetben, így ahogy van, nincs ellenvetés, jó, akkor a napi rendet ezzel elfogadottnak tekintjük. Második napi rendi pont a január 23-24-i ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Tehát ezt a jegyzőkönyvet meg is találják az asztalon, a vaskos kötekben, valahol ott van. Azt mondanám, hogy ezt is hagyjuk jóvá, amennyiben nincsen semmiféle ellenvetés, és nem jelentenek be ellenvetést a mai ülés során. Nézzük a hármas napi rendi pontot. Elnök közleményei. Először is Nézzük a tolmácsolást következő nyelveken. Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén, bulgár és román nyelven áll rendelkezésre a tolmácsolás. Emellett szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy az interneten közvetítjük az ülést, mint mindig. Továbbá tájékoztatnom kell önöket is, hogy a március 22-i koordinátori döntéseket március 24-én e-mailen megkapták, és ezeket hivatalosan elfogadottnak tekintjük, amennyiben március 28-áig nem jelentettek be elemetéseket, de úgy tűnik, hogy nem jelentettek be, és akkor ezzel jóváhagyottnak tekintjük. Mielőtt szavaznánk, Dramatikakis kolléga kért engem arra, hogy egy fontos és nagyon szép rendezvényre hívja fel a figyelmünket. Györgiosz, kérem szépen röviden tájékoztass erről bennünket, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony valóban említette, hogy érdekes, illetve egy nagyon szép eseményre invitálom önöket. Emlékeztetnék arra, hogy szerdán, május 3-án egy rendezvényünk lesz a görög civilizáció emlék rendezvényem, és egy Európa ügyekről emeritus professzor tart majd előadást, illetve a klasszikus görög művészet és az irodalom gyöngyszemeiből hallhatunk, illetve este héttől Monteverdi zenéjére egy további görög rendezvény sorozattal folytatjuk a programot. Nagy örömmel várjuk Önöket erre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a bejelentést és köszönjük ezt a kiváló rendezvényt is. Remélhetőleg mindenki élvezni tudja majd ezt. És akkor most vágjunk bele a szavazásba. Látják, hogy milyen vaskos köteget kaptunk a mai napra, és jó hosszú a szavazólista. Az audiovizuális médiumokról szóló irányelvvel én és Zabine foglalkoztunk, és szeptember 26-án ismertettük, október 19-ig lehetett benyújtani a módosítókat. A mi szakbizottságunk 950 módosítót nyújtott be, az MV, IMCO, LIBE és Júri módosításaival csak nem 1400 módosító indítványunk van. Ez is mutatja, hogy milyen jelentős ez a téma, és hogy az érdekünk is ehhez a területhez fűződik. Nagyszerű és rendkívüli támogatást kaptunk Stefani Bian Zolitól és Francesca Bargaloldi-tól. Nélkülük nem tudtuk volna elvégezni a munkát. Stefani, szeretnék köszönetet mondani neked, embertelen munkát végeztél az elmúlt hónapokban, és szíves köszönetet mondok ezért. Nagyszerű munkát végeztél. Véleményem szerint mindannyiunk nevében mondom ezt, hogy köszönjük a kiváló teljes, teljesítményedet. Még egyszer nagyon köszönjük. Danken möchte ich aber an dieser Stelle. Természetesen emellett köszönetet kell mondanom az összes árnyék előadónak és az asszisztenseknek, és Katarina van Mankold és Dino Gunhold kollégáknak, asszisztenseinknek, akik ájulásig dolgoztak. Nagyon köszönjük. Sok vitatott téma volt az árnyék előadói ülésön is, de végül véleményem szerint sikerült jó kompromisszumokat találnunk. És akkor most megadom a szót Zabine Ferháimnak, utána pedig szavazunk, Zabine. Igen, én is a titkárságnak és Stefani Biazolinak külön köszönetet szeretnék mondani, köszönöm a mi munkatársainknak is a munkát. Tino és Katarina robotoltak itt mindenek előtt, de azért mások is. Ami az anyag átdolgozását illeti, ennek eredménye ez a javaslat, amelyről szavazni fogunk. A kompromisszumok tekinten is megpróbáltunk együttműködni, voltak meghallgatásaink az érdekelt felekkel, átlátható, igazságos folyamatot próbáltunk biztosítani ezen összetett területtel kapcsolatban. Nagyon eltérő érdekek fűződnek ehhez a témához. Minden frakció más szemszögből nézte a kérdéseket, és ez nem könnyítette meg a kompromisszum megkötését sem. Ezért dolgoztunk ilyen sokat de sikerült, hogy e, e sikerült eljutnunk e, ide ma, azért, e, hogy még a tanács döntéshozatala előtt mi is az illetékes szakbizottság dönthessünk. Remélem, hogy az, amit munkaként befektettünk a jelentésbe, kiegyensúlyozottá teszi azt. Sokan sírnak, sokan pedig nevetnek. Minden oldalon vannak engedmények, száz százalékig senki sem tudja érvényesíteni az álláspontját. Nyilván ez a kompromisszum jellege. De ez a rendkívül eltérő érdekek kiegyensúlyozott kompromisszuma. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Nagyon sok munkát fektettünk ebbe az elmúlt években. Még egyszer köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Akkor most szavazzunk. Megpróbálom a lehető leggyorsabban, de azért nagyon gondosan lebonyolítani ezt. Előfordulhat az, hogy itt vagy ott időbe telik. Mert néha néhány oldalt át kell ugrani, tehát időbe telik megtalálni egy-egy oldalt, hogy megtaláljuk azt a pontot, amiről éppen szavazunk, de majd közösen megpróbáljuk ezt megoldani, ritkán van olyan, hogy ilyen mamut szavazást bonyolít le a Kulturális Szakbizottság. Nézzük az első módosítót. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. ...349 mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Akkor nézzük az egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodok, elfogadva. Akkor 355 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük. Mindenki betette a kártyát? Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Nem, nem, nem. 358 mellette, ellene, elnézést, 3 58. Mindenki megtalálta? Mellette? Ellene? Tartózkodó? Elutasítva. 379 mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. NV20 mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette? ellene tartózkodók elfogadva. Akkor 381. Hol is van? Igen, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 382 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 383 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 384 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 390 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 391 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 392 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 394 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 397 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 398 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva 400. A következő oldal 400. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 401 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva 403 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva 405 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 406 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 407 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 408 mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Igen, egy horizontális módosító, az árnyék előadókkal ezt így egyeztettük. Szavazzuk meg ezt, a, szavazzunk erről, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodok, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor nézzük a 409-est. 409 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Hatvanöt, mondja az elnök. Nem, elnézést mondja az elnök, 410. Elnézést, néha én is összetéveztem a dolgokat, mondja az elnök, tehát 410 mellette. Ellene tartózkodok, elutasítva. Akkor ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítva 28 szavazattal. Akkor nézzük a 8-as kompromisszumot mellette. Tehát 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadva. 9-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 836 mellette. Jó, akkor, akkor lapozzunk, jó néhány oldalt. Mindenki megtalálta a 836-os? 836. Ez nálunk a 37. oldalon van, Krisztina. 836. 836 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Akkor nézzük. A 837-est, 837-es módosító mellette. Ellene, tartózkodok, elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 953-as módosító, 953. Jó sokat kell lapozni. Megvárom, amíg mindenki odalapozott, ezt onnan tudom, hogy a lapok suhogása elhalkadt. Tehát 900 53 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Kilencszázötvennégy mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 955 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 956 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 958 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Júri 55 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Imko 84 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 957 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Imko 85 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 960 mellette, ellene, tartózkodok, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. 960 mellette. Nem, nem, megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 959 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 961 és Júri 56 mellette, ellene, tartózkodok, nem volt egészen világos, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 23 mellette, heten ellene elfogadtuk. Imko, nem, nem, a 11-es kompromisszum mondja az elnök. 11-es kompromisszum mellette. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 964 mellette ellenem tartózkodok elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Akkor nézzük a 14-es kompromisszumot. Nem, a 13-ast mondja az elnök. Nem, mégis a 14-es mondja az elnök, javítja magát az elnök. Akkor 14-es kompromisszum következik. Jó néhány oldalt lapozni kell, tehát 14. kompromisszum. Mindenki megtalálta? Ki van mellette? Ellene? Tartózkodok, elfogadva. Nézzük a 15-ös kompromisszumot. Mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadva. Akkor nézzük a 16-os kompromisszumot.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 mikrofon? <laughs> Na, megtaláltam, mondja az elnök. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Akkor menjünk a 679-es módosítóra. Ugorjunk a 679-es, ez mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 17-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadva. 425-ös módosító. huszonötös módosító. Mindenki megtalálta? Ki van mellette? Akkor még várunk. 425. Minden rendben? Tehát ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodok, elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodok. Ezt ellenőriznünk kell. Zwei Ketten még nem szavaztak. A 68-asról szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatszáztizennyolc mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 619 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nézzük a 30, 39-es módosítót. Nálam ez már a másik oldalon van, mondja az elnök. Tehát 39 mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Jó, akkor ellenőrizzük. Geschlossen? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyszázharminc mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Lépjünk tovább. 431 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó elfogadva. 437 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 438, nem, nem, nem, nem, nem, mert az előtte nem, 436 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 440 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Lépjünk tovább a 20-as kompromisszumra, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 457. Két oldallal arrébb van, 457. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 458 és 456 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 460 t visszavonták, 461 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Egy, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. A 63-as módosító következik. Jó néhány oldalt lapozni kell, tehát a 63-as 63-as módosító. Mindenki megtalálta? Rendben. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodok. Elutasítottuk. 566 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 567 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Nézzük a 24-es kompromisszumot. Jó néhány oldalt ismét lapozunk el. 24-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadva. 26-os kompromisszum. 26-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok elfogadva. Akkor nézzük a 719-est. Mindenki megtalálta mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Nézzük a 749-est. 749-es módosítót. 749. Mindenki megtalálta? Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 750 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 751 és Imkó 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük a 757-es módosítót. Ugyanazon az oldalon van. és a 763, most amit IMCO 76-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 761 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 759 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 764 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 760 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 765 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 762 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 767-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 768 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 769 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 758 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 770 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 771 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 772 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Akkor ugorjunk a 786-osra. 786. Mindenki megtalálta? Mellette? Ellene? Tartózkodó? Elutasítva. Imkó 78 mellette? Ellene? Tartózkodó? Elutasítva. 787 mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. 793 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 794 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 788 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 789 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 790 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 791 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 792 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 833 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 80 mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 834. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 835 és Imko 81 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32-es kompromisszum 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 33-as kompromisszumot mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 35-ös kompromisszum. Megint lapoznunk kell. Harmincötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Nézzük az 1034-es módosítót. 1034. Alle gefunden? Mindenki megtalálta, ki van mellette. Ellene, tartózkodok, elutasítva. 1035 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 1037 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 1036 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 1038 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. MV 39 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 1039 mellette ellene tartózkodó, ezt ellenőriznünk kell. 1039. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-15 ellenében. 1040. Ki van mellette? Ellene? tartózkodok elfogadva. 94-es mellette. Elnézést mondja az elnök, pillanat. Nem, az 1043-asra kell ugranunk. Odébb van, 1043-as. Mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 1044 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük a preambulumokat. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Akkor nézzük a hármas módosítót mellette ellene tartózkodó, elfogadva. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 113-as módosító mellette ellene tartózkodó elutasítva. 114-es mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Imko három mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 115 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ugorjunk a 121-esre, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 40-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 42-es kompromisszum kb. két oldalal odébb, mindenki megtalálta mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Nézzük az IMCO 36-ost. Mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 336 nem, 143, 143 mellette, 143 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 144 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 146 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Libe 6, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 98-as, 98-as mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. 14-16 ellenében elutasítottuk. Libe 7. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 45-ös kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadva. MB 9 mb 9 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 150 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 151 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Júri 7 és 152 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 153 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Imkó 9 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 154 és 155, valamint Envi 10 mellette, ellene, tartózkodok, ezt én szeretném ellenőrizni. Lezárom a szavazást. 12-18 ellenében elutasítottuk. 156 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 100 nem, 159. 159. 159 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 160 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 161 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 162 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, MV12 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 164 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 165 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 166 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 167 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 177-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 48-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Ugorjunk a 182-esre és a 183-asra ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodók el, elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Júri 10 és 184 mellette, ellene, tartózkodok, azt hiszem, hogy a szoros ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát egyértelmű volt, de én nem láttam. Elnézést mondja az elnök, megsporolhattuk volna magunknak, elfogadtuk. 186 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. Imko 14 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as módosító 13 és 194-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Akkor ugorjunk a 198-asra. Mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. 199-es, Imko 17, Júri 11, mellette, ellene, tartózkodó elutasítva. 200-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 201 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 202 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 203 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 205 mellette ellene tartózkodó elutasítva. 50-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 222-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 51-es kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadva 52-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ugorjunk az IMCO 21-esre. Odébb lesz néhány oldallal, IMCO 21. Mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 236 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 237 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 53-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 243-as módosító mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 243-asról. Valaki nem szavazott. Akkor a szavazást most lezárom. Ki? Itt? Kérdezi az elnök. Jó, most lezárom a szavazást. 7, 22, Világosan elutasítottuk. Nézzük. Ez volt 244, Imko 23, akkor 245. Mellette ellene tartózkodás elutasítva 246, 247, Imko 24 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 248 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Hol is tartottunk? Imko 25 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 250 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 251 mellette, ellene 251 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 249 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 252 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 253 és Imko 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 250 négy mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 255 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Libe 10 mellette, ellene, tartózkodok, el, elfogadva Imko 27 mellette, nem elnézést mondja az elnök, hanem az 54-es kompromisszumra kell ugranunk most, tehát az 54-esre ugrunk. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Libe 12, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Ugorjunk a Júri 15-re, mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Tizenhetes módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 264 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 266 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Libe 13 mellette, ellene, tartózkodok, hát nem annyira világos ez, ellenőriznem. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 ellenében elfogadtuk. 200 78. Kétszázhetvennyolc. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettőhetvenhárom mellette ellene tartózkodók elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodok elfogadva 275 mellette ellene tartózkodok elfogadva 280 mellette ellene tartózkodok elutasítva 281 mellette ellene tartózkodok elutasítva 282 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 283 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 284 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 285 és Libe 14 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 55-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ugorjunk a 298-asra. 298 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. El, elutasítva, mondja az elnök, javítja magát az elnök, elutasítva. 299 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe 16, nem ez azonos volt a 299-el, akkor nézzük a 303-ast mellette. Ellene, tartózkodok elutasítva. 301 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva 300 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. Libe 17 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. Meg, megnyitom a ö, szavazást, a Libe 17-et ellenőrizzük. Tehát már én is lassan összezavarodom, mondja az elnök. Tehát lezárom a szavazást. 10-18 ellenében elutasítottuk. Elmi 17 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Rendben, akkor az NV17-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, még nem. Most lezárom. Elutasítottuk 10-19 ellenében. Néha én is eltalálom a dolgokat. 304 mellette. Ellene. Tartózkodok. Ez sem volt világos, ezt is ellenőrizném. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-15 ellenében elutasítottuk, 302 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 305 és Libe 18 mellette, ellene, tartózkodok, ez sem volt világos, ezt is ellenőrizném. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-16 ellenében elutasítottuk. Nézzük az IMCO 30-at, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 306 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 310 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Júri 17 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Nézzük a 311-est. Mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 307 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Imko 31 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Libe 20 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Libe 21 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Júri 18 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 312 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 56-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ugorjunk a Libe 23-ra, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Libe 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 318 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Ugorjunk a 321-esre és a Libe 25-ösre a kettő ugyanaz. Azonos, ki van mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 300 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 324 mellette, nem elnézést mondja az elnök, Imko 33-as, Imko 33-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Júri 21 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, libe. Nem, az 57-es kompromisszum lesz. A következő oldalon 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Nézzük a 338-as mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Libe 28 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 340-es mellette ellene tartózkodok elfogadva. Libe 29 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 341 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Imkó 37 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 342 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 343 és Libe 30 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 344 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 345 mellette ellene 345-ös, 345 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 346 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Libe 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 347 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 348 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. És akkor nézzük az idézeteket. 102 és MV1. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Százas módosító mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. Libe 1 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 96 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. És akkor most ténylegesen a, elérkeztünk a végső szavazáshoz. Elektronikusan fogunk szavazni, meg is nyitom a szavazást. Név szavazás, igen. Die Abstimmung. Lezárom a szavazást. 17 igen, 9 nem, 4 tartózkodás, ezzel az egészet elfogadtuk. Szívélyesen gratulálunk, viszont van még van egy szavazásunk arról, hogy a tanácsa való tárgyalási mandátumot megkapjuk-e a 69-es szabály alapján. Megnyitom a szavazást. Ich schließe a szavazást lezárom. 18 igen, 9 nem, 3 tartózkodás, ezzel a mandátum megvan. Szíves köszönetet mondok, megkönnyítették itt a dolgomat a szavazással. Hát ez izommunka volt itt, de úgy érzem, hogy azért megoldottuk a feladatot. Köszönöm szépen. Biztosíthatom önöket arról, hogy a következő szavazás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 Kedves kollégák, van még egy szavazásunk, de ez, ezt nagyon rövid idő alatt lebonyolítjuk minden bizonyjal. Állásfoglalás tervezet. Azok, akik elhagyják a termet, ezt meg tudnák csendben tenni, mert szeretnénk tovább folytatni a munkát. Tehát állásfoglalás tervezet az áfa kulcs ról szóló irányelv módosítása könyvek, folyóiratok esetében. Meg is kérdezném Bogdán Zdrojevszkit, hogy szeretne mondani valamit. Nem? Köszönöm. Akkor szavazzunk is. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Egyes módosító. Nem, nem. A hatos, hatos. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodok elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva. És akkor következik a végső szavazás, itt is népszerinti szavazásról lesz szó, meg is nyitom a szavazást. Ich schließe die Abstimmung. A szavazást lezárom. Egyhangúan, egyhangúan fogadtuk ezt el. Szíves gratuláció. Puh. Wir machen mal zwei Minuten Pause. Két perc szünet. Azért, hogy mindenki megnyugodjon, lenyugodjon hiszen fárasztó volt, és végül is van időnk, úgyhogy két-három perc múlva folytatjuk. Thank you.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 szeretném folytatni az ülésünket. Vendégeket szeretnék köszönteni, tíz látogatót elsőként. Egyetemisták érkeztek. A francia mezőgazdasági egyetem részéről. Remélem, hogy jól fordítom franciából, itt van előttem az információ. Szeretettel köszöntjük Önöket, örülünk, hogy itt lehetnek körünkben. Nem tudom, hogy a szavazás alatt is bent voltak, lehet, hogy csak később jöttek. A mostani vita témánk remélem, hogy érdekes lesz az önök számára, és pozitív benyomásokkal mennek majd haza innen az Európai Parlament épületéből. A hatos napi rendi ponttal folytatjuk, vagyis egy saját kezdeményezésű jelentést fogunk most megvitatni a egyetemi szintű továbbképzésről és a távoktatásról, amely a, az egész életen át tartó tanulás programjának a része. Az Európai Bizottság javaslata és közlemény alapján Milán Zver előadónak adom meg most a szót. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy május 4-e délután 14 óra, 2 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Június 21-én fogunk majd szavazni itt a szakbizottságban erről. És közben a FEM szakbizottság, a Nőjogi Szakbizottság véleménye is megérkezik majd hozzánk. Minden további nélkül Zver úrnak adom át a szót. Kedves képviselőtársaim, összeállítottam egy jelentéstervezetet a folyamatos továbbképzésről, illetve az egyetemi szintű továbbképzésről, és az európai egész életen át tartó tanulás programjába illeszkedő távoktatásról. Az Európai Parlament titkárságának, illetve a támogató titkársági dolgozóknak szeretném megköszönni az eddigi együttműködést, illetve a közmeghallgatásunk szintén nagyon fontos esemény az egyeztetések folyamatában. A kiinduló jelentés az első lépés a siker felé, hiszen az a célunk, hogy az egyetemi szintű továbbképzést és távoktatást sikerre vigyük. Várom az észrevételeket, a javaslatokat, módosításokat. Ezeket szívesen befogadom. Európában a hagyományos képzési, szakképzési rendszert kibővítettük, az egyetemi szintű továbbképzés és távoktatás lehetőségeivel tekintetbe véve, hogy a műszaki fejlődés ezt lehetővé, szükségessé teszi, legyen szó formális, nem formális, illetve informális keretekben biztosított oktatásról. Aztán ugye, ahogy terjed az otthonról végzett munka és az otthon folytatható tanulás feladat, hogy mindannyian tudjunk élni ezekkel a lehetőségekkel. Ez azt jelenti, hogy az iskola rendszerek is alkalmazkodni kell, hogy tudjanak az új kihívásokhoz a munkaerőpiaci versenyhelyzet élesedik, a helyünket úgy tudjuk megállni, hogyha folyamatosan fejlesztjük a készségeinket. Aki lemarad a készségek terén, az a munkaerőpiacról is kiszorulhat, és radikalizálódhat, mint fiatal munkanélküli. Ez a legkiszolgáltatottabb csoport. Fontos, hogy a normák mindenütt meglegyenek és működjenek, ez most még nem mindenhol valósul meg. Az egész életen át tartó tanulás célja, hogy egyrészt mindenki hozzájusson az oktatáshoz, képzéshez, az akadályokat csökkenteni kell, illetve olcsóbbá kell tenni a tanulás lehetőségét. A tanulás távoktatás keretében is megvalósítható, és ez a legköltséghatékonyabb forma, mert a hagyományos utazás és eszközigényeket így tudjuk csökkenteni. A cél átfogó szinten a még mindig túl magas munkanélküliség lecsökkentése, és egy évtizeden belül a munka és állás lehetőségeknek gyakorlatilag az 50 százaléka, vagy több mint 50 százaléka magasabb végzettséget és készségszinteket igényel, tehát magasabb végzettséggel rendelkezők tölthetik be munkahelyeknek több mint 50 százalékát. És új készségek szükségesek a diplomások számára is, legyen szó vállalkozások indításáról és vezetéséről, illetve egyéb piacképes készségek eh, világáról. Ezért nagyon fontos, hogy minden tanulási irány testre szabott eredményt állítson elő, és kibontakoztassa a résztvevők lehetőségeit, képességét. A cél tehát az, hogy magasabb szintű legyen a képzés minősége, és minél kevesebben hagyják abban menet közben a képzést. Még mindig túl magas a képzésből kiesőknek az aránya akkor, amikor közben Európa szerte digitalizálódik az élet és a gazdaság. Tehát ezekkel az új lehetőségekkel is meg kell tanulnunk élni. Ebben a háttérben szeretne az EU új digitális platform keretében bővíteni az oktatás lehetőségein. És a digitalizálódás kihívásainak így tud megfelelni az Unió. a különböző aggodalmakat, feladatokat megoldva szeretnénk, hogyha mindenki színvonalas oktatásban vehetne részt. A jelentés is ezt emeli ki. Továbbá szabályozó keretet sürget uniós szinten valamennyi tagállam oktatási rendszerére kiterjedően. Aminek az a célja, hogy a távoktatás zöggenőmentesen működhessen, ideértve az akreditált végzettségeket formális, nem formális, illetve informális keretek között. Szükségesnek tartjuk összekapcsolni a tagállami oktatási rendszereket is, különösen a magasabb szintű alkalmazott tanulmányok terén. az Erasmus Plus keretében biztosított távképzést, távoktatást és hatékonyabban kell majd kiaknázni a jövőben. A tagállamok másrészt átfogó megközelítést érvényesítsenek az oktatás terén. Minden oktatási intézmény alkalmazkodjon a munkaerőpiaci igényekhez, változásokhoz. Tehát ennek érdekében kell hatékonyabbá tenni és továbbfejleszteni a képzést. Köszönöm szépen, várom az észrevételeket és javaslatokat. Ja, vielen herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadóknak adnék szót. Mindenki három percet kap közülük. Никофура kezdjük. Köszönöm szépen kedves kollégák, először is az előadó úrnak köszönöm szépen a kiválóan elvégzett munkát. Jó néhány dologra felhívta a figyelmünket. Például a távoktatás, távképzés terén mondott fontos dolgokat, valamint az oktatás, képzés és a munkaerőpiaci igények összekapcsolása volt egy lényeges összefüggés. Az oktatás képzés különösen nagyon fontos a vidéken élők, vidéken maradása és sikere érdekében. Ebben is segíthet a távoktatás, illetve a távképzés ennek egy kulcsfontosságú eszközeként. Tehát nagyon lényeges, hogy hozzáférjenek az érdekeltek ez a lehetőséghez. A fiatalok könnyebben igénybe vehetik ezt, illetve alkalmazkodhattak nak a kihívásokhoz. Hányék előadóként négy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az első, hogy nemzeti stratégiákra van szükség a digitális készségek fejlesztése terén. Ezek a stratégiák kifejezettebben a pedagógusra, az oktatóra kell, hogy összpontosítsanak a távoktatásban. Aztán az európai oktatási intézmények, egyetemek hatékonyabb struktúrával kell, hogy kiszolgálják az oktatási igényeket és az új technikai lehetőségeket, műszaki megoldásokat is fontos, hogy vegyék igénybe. Zver úr szintén említette, hogy csak minden negyedik diákot oktatnak a digitális újdonságokhoz értő pedagógusok. És a pénzügyi válság csak tovább rontotta a helyzetet, a pedagógusok lényegesen rosszabb helyzetben kell, hogy végezzék a munkájukat, ehhez pedig több pénz kell, intézkedésekre van szükség, vonzóbbá kell, hogy tegyük a pedagógusi életpályát a ritkán lakott térségekben dolgozó pedagógusokat kiemelten kell nyomon követni, illetve gondozni, és a ritkán lakott térségekben élők számára a távoktatás, távképzés lehet a megfelelő megoldás. Harmadsorban a készségfejlesztés hatékony eszköze lehet ez anélkül, hogy megzavarná a munka és a magánélet egyensúlyát. Azért hívom fel mindenre a figyelmet, mert fontosnak tartom, hogy a munkaerőpiac egyre inkább az osztályteremben nem kellő hatékonysággal oktatható készségeket igényel, és erre kell megtalálnunk a megfelelő megoldást. Aztán negyedsorban, ami a testre szabott kimeneti eredmények re vonatkozik, a jelentés ezt megemlíti, az új műszaki megoldásokkal együtt. Én ezeket tartom a új pontoknak és örömmel működök majd együtt a továbbiakban is Zver és a többi árnyék előadóval. Köszönöm. Dank, Herr eh, Dzsambacki. Köszönöm szépen, Dzsambacki úr, tessék. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Темата на доклада е важна. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, nagyon fontos ennek a jelentésnek a témája. A jelentéstevő gondolatai, illetve a saját javaslataink nagyon jó alapot adnak majd a további vitához, illetve alapvető iránymutatást biztosítanak a bizottság számára is. Azt látjuk, hogy a környezetünk dinamikusan változik, és ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Szerű jelentése igen részletes, nagyon fontos gondolatokat tartalmaz, az egyetemek és iskolák fejlesztésére vonatkozóan, illetve a technológiai kihívásokhoz való igazodásra vonatkozóan. A tagállamoknak együtt kell működniük, illetve a legjobb gyakorlat cseréjére is sor kell, hogy kerüljön, ez kiemelt fontosságú jelentésben. Támogatom azt a platformot, amely keretében a szakértők a legjobb gyakorlatot megoszthatják egymással. Számomra és az ECR frakció számára a szubszidítás elve nagyon fontos, és remélem, hogy ez kiemelt szerepet kap majd a jelentésben. Erre vonatkozóan javaslatokkal élő majd. A képzés minősége problémát jelent nagyon sok tagállamban, azonban van lehetőség a fejlődésre, az előrelépésre, az együttműködés segítségével. Ez azt jelenti, hogy egy általános szabályozási keretre van szükség, ezt, ezt tartalmazza legalábbis a jelentés. Ezzel azonban nem értek egyet, hiszen a tagállamok háttere, kultúrája, bizony nagyon eltérő, és nagyon remélem, hogy a kultúrákat nem fogjuk Európai Uniós szinten szabályozni. Szívesen állunk a kolléga rendelkezésére, és javaslatokkal gazdagítjuk majd a jelentést. Herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen. Kiocsuk úr kapszolt. Elnézést, ha nem ejtettem jól a nevét. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, én is gratulálok Szer kollégának az elvégzett munkához. A távoktatás valóban rendelkezik azzal a potenciállal, hogy orvosoljon olyan kérdéseket, amelyek most gondot okoznak Európában. Gondolok itt például az, a fiatalok munkanélküliségére, a készségekkel kapcsolatos problémákra, illetve az iskolákból való kiesésre. Fontos a személyre szabott tanulás. Folyamatosan változik a környezet, változik a technológia, és ezért egy megfelelő stratégiát kell kialakítanunk. Egy inkluzív, hatékony, mindenki számára tanulást biztosító stratégiát. Egyetértek a jelentéstevővel, az élethosszig tartó tanulás nagyon fontos a mai dinamikusan fejlődő társadalomban. A távoktatás rugalmasságot biztosít, és ez rendkívül fontos, különösen azok számára, akik különleges szükségletekkel rendelkeznek, illetve kiszolgáltatottabb csoportokhoz tartoznak, például eső területeken élnek. Ugyanolyan szabályokat kell biztosítani, mint a, a normál oktatási keretek között, Azonban úgy érzem, hogy a jelentés fókuszpontja eltolódott a távoktatásra, pedig szerintem a megfelelő akadémiai oktatásra vonatkozó kihívásokra is oda kell figyelni, gondolok itt például a finanszírozási hiányosságokra. interaktív tanulói támogatásra, illetve szolgáltatásokra van szükség, és ezt is ki kell emelni a jelentésben. Valamint a, képezni kell a tanári gárdát, figyelembe véve az innovációt, illetve a digitalizáció adta lehetőségeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Martina Michels. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Az jelentéstevő véleményünk szerint nagyon érdekes eh, jelentést alkotott meg, és ezért szeretnénk szíves köszönetet mondani. De szeretnénk egy alapvető dolgot eh, hangsúlyozni. Az egész életen át tartott tanulás jog, de ügyelni kell arra, hogy ez ne egyfajta kötelezettségé alakuljon át. Egyre inkább növekszik a magas szintű képzettséget igénylő munkahelyek száma, és emellett a magasan képzettek is, száma is a tagállamok feladata a megfelelő képesítést biztosítani, és az oktatási intézményeket megfelelő módon kiépíteni a tanulás bizonytalan körülmények között egy olyan téma, amelyre oda kellene figyelnünk. De nem lehet az, hogy könyörtelen verseny alakuljon ki visszás foglalkoztatási körülmények között. Ezzel a változó követelmények és különböző ismeretek, szükséges ismeretek témák kerül előtérbe, ha olyan munkahelyekre gondolunk, amelyeknek például a digitalizációhoz van köze. Jelentősen változik a világ a digitalizáció miatt, és ezért értelmes lenne a vállalati tapasztalatokat, ismereteket terjeszteni. De a képesítést nem jelentheti azt, hogy a munkaerő saját maga által történő értékesítése, ismereteinek saját maga által történő ismer, értékesítése az, ami teret nyerne. Ami a pénzügyi és szerkezeti követelményeket illeti, hosszú távú befektetésekre van szükség. Az oktatási intézmények azt mondják, hogy nagyon sokat tudnának szállni a felsőoktatási intézményekre, de mindez hiába való, ha nem figyelünk oda a korai gyermekkori gondozásra és az ezzel kapcsolatos intézményekre. A felsőfokú oktatás finanszírozásánál az egész oktatási rendszer struktúráját figyelembe kell venni. Az európai eszmecsere mely megbeszéli a különböző struktúrákat, éppen ezért értelmes. És ezt üdvözöljük is, mint ahogy maga az előadó is megjelenteti ezt az anyagában. Köszönöm szépen, Helga. Thank you. Uh, on the... Köszönöm szépen, ami a politikai koncepciót illeti, ez is erről beszélt. Véleményem szerint az élethosszig tartó tanulás a szükséglet, tehát hogy az ember alkalmazható legyen, és a személyes fejlődés, gazdagodás közötti egyensúlyról szól tehát alkalmasnak kell lennünk arra, hogy alkalmazkodni tudjunk a változásokhoz. Itt egy kettős struktúra érvényesül. Ezért általánoságban véve üdvözlöm azt, hogy a stratégia segítségével a különböző életkorú személyek számára lehetőségeket biztosítunk. Igaza van, kisgyermekekkel kell kezdeni a sort, hiszen ez mindennek az alapja, és ezért sohasem szabad őket figyelmen kívül hagyni. Ha megnézem a meghallgatásainkat, akkor azt gondolom, hogy amikor az akadémia képviselőivel beszélünk, azt mondják, hogy a távoktatás, illetve az akadémia oktatás területén külön lehetőségek tárulnak föl, amelyek a hátrányos helyzetben levő fiatalok számára több lehetőséget biztosítanak. Többet, mint a hagyományos körülmények között, hiszen ez a távoktatás további lehetőségeket nyújt, kapacitásaikat, képességeiket, gondolataikat, ötleteiket fejleszthetik. Aztán ott van a családi élet fázisa, szerintem ez is nagyon fontos, különösen a nők számára. Itt biztosítani kell a távoktatást, hiszen így újra kapcsolatba kerülhetnek a szakmai élettel, illetve felfedezhetik azt, hogy mit szeretnének tenni. Ami pedig a menekülteket és a migránsokat illeti, a távoktatási lehetőségek létfontosságúak, és ezekre az aspektusokra fogunk központosítani a módosítóinkban. Köszönöm szépen. Mi ketten kértek szót. Kérem szépen két percben szólaljanak fel Julie Ward és Krisztina Libacka. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nagyon is elkötelezett vagyok az élethosszig tanul, tartó mert szerintem ez létfontosságú a modern társadalomban. Azonban ez nem csak a munkahelyekről, a munkáról kell, hogy szóljon. Föl kell készítenünk az embereket arra, így fölkészítjük az embereket arra, hogy egy gépezet részévé váljanak, hogy folyamatosan pénzt termeljenek, és szerintem a tanulás nem erről szól. Szerintem meg kell győződni arról, hogy a tanulást a tanulás érdekében támogatjuk. Ezt befogadó, inkluzív módon kell tennünk, lehetőséget kell biztosítani a nők, a marginalizált csoportok számára, az idősebbek számára is. Az édesapámról szerettem volna egy történetet megosztani önökkel. Amikor tanárként nyugdíjba vonult, akkor egy számítógépet épített magának, valószínűleg tájékozottabb a számítástechnikában, mint én. És amikor meglátogattam egy pár hónappal ezelőtt, akkor azt mondta nekem, hogy egy online kurzushoz, kurzusra jelentkezett azért, hogy megtanulja, hogyan kell robotot építeni. Hát ez fantasztikus. Nem azért teszi, hogy munkahelyet találjon, vagy munkát találjon. Föl kell ismernünk, hogy a bölcsőtől a sírig a tanulás rendkívül fontos, és az internet, az online környezet erre kiváló teret biztosít. Szeretném elmondani azt is, hogy a szakmai ö, írás, tudás, írás, tudást rendkívül fontosnak tartom hiszen ez mindenkire vonatkozhat, kortól, etnikumtól, nemtől, képességektől függetlenül miről is szól ez. Elgondolkodunk azon, hogy hogyan töltjük az időnket méltóság teljes és minőségi módon, oly módon, hogy ebből a társadalomnak is haszna legyen. Dank, Köszönöm szépen, Krisztina. Köszönöm szépen, nos először is azzal kezdeném, hogy gratulálok a jelentéstevőnek így jó pár alkalommal együttműködtem vele, és azt hiszem, hogy kiváló ez a tervezet. Két gondolatot szeretnék megemlíteni a táv oktatás, illetve a táv tanulás kapcsán. Már elmondtam kollégáknak több ízben, hogy ugye folyamatosan változó időket élünk. Sokkal gyorsabban diplomához juthat az ember, mint eddig bármikor. Emiatt szerintem fontos, hogy bizonyos értékeket képviseljünk. Például a saját készségeink kiemelése, illetve továbbfejlesztése révén. Ahogyan hallottuk, nagyon fontos az, hogy az ember saját érdekében a saját életét tovább vigye, előre vigye, és a távoktatás, a távtanulás lehetőséget biztosít az egyén számára, hogy fölismerje szenvedélyét, lehetőségeit a túlszabályozás nem feltétlenül segíti a távtanulást. Az azonban biztos, hogy bizonyos fokú ösztönzésre van szükség Európai Uniós szinten, megfelelő követelményeket és körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy ez az élethosszig tartó tanulás kialakuljon. És még egy pár gondolat. A távoktatás, a távtanulás rendkívül fontos, hiszen ez különböző oktatási területeket tárhat föl, interdisziplináris, és segít abban, hogy különböző tudományos tanulásokat, tanulást folytassunk. Ez eszmecserét biztosít más országokkal, más országokban létező tudással. Tehát ezt rendkívül fontosnak tartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a bizottságot kérdezném meg Emerson asszonyt, hogy szeretne nyilatkozni a témában. Itt van még? Tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentés tervezetet. Üdvözlendőnek tartjuk nagyon is, és nagyon nagy mértékben egybevág az Európai Bizottság etéren végzett munkájával az ajánlásokkal, amelyeket a felsőoktatás korszerűsítéséről szóló május 24-ére tervezett közleményünkben is kiemelünk, és ennek is megfelel. Tehát teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy fontos elősegíteni az egész életen át tartó tanulást, a társadalmi befogadást a legszélesebb értelemben. Tehát az idősebbek, a fogyatékosságokkal élők, a menekültek eh, befogadására van szükség különböző újító módokon, eh, és ideértve a nyelvtanulást, eh, továbbá a vidéken élők esetében is hasonló bevonásra van szükség. Egyetértünk azzal is, hogy a távoktatás szintén a készségek fejlesztésének a leghatékonyabb eszköze, akkor, amikor globális új műszaki fejleményeket kell, hogy figyelembe vegyünk a mindennapi életünkben, és a megújuló koncepciónk részeként azt is megfogalmazzuk, hogy már nem csak a közvetlen munkahely szerzés, elhelyezkedés kell, hogy álljon a továbbképzés középpontjában, hanem az emberek minőségi élete, a, az állampolgárság érdemi megélése is lehet ilyen cél a készségek fejlesztése csökkenti a munka elvesztésének a kockázatát, a munkanélküliségnek a veszélyét, illetve a szélesebb egyetemi környezetben történő oktatás például lassanként leszűrődik olyan környezetekre is, amik közelebb állnak a hasonló, illetve a hagyományos egyetemi képzéshez. Az interdisziplinaritást szintén fontosnak tartjuk ebben a jelentésben, ami az egyetemi képzés és a kampuszon, illetve a kampusz hátterében folyó képzésbe is illeszkedhet ez. A távoktatás sokak esetében akár első helyen választott megoldása is kinőheti magát, amennyiben ez a legmegfelelőbb. Röviden, Annyit szeretnék megfogalmazni az európai szintre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban, hogy az online platform létrehozása az európai oktatás megújítása kezdeményezésbe illeszkedik, ezt az Európai Bizottság nemrég indított el, és szeretnénk megfelelően dokument, dokumentált hátteret biztosítani ehhez az elektronikus képzés, illetve az elektronikus átjáró az oktatás felé szintén egy olyan fontos új lehetőség, amin dolgozunk, és eh, januárban a kortársaktól, illetve a eh, kollégáktól való tanulás eh, témájában tartottunk is egy egyeztetést, és az észt elnökség alatt ezt folytatjuk. Köszönöm. Ja. Bitte. újra szót szeretne? Tessék. Spoštovana predsedujoča, predsednica, hvala tudi vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Köszönöm szépen. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki ebben az eszmecserében részt vett, illetve hozzászólt. Úgy tűnik, hogy nagyon pozitív kezdeményezésről, illetve témakörről van szó. Az oktatás továbbfejlesztése fontos, és ennek nyomán született meg a jelentéstervezet. Ami pedig konkrétan az egyetemi szintű továbbképzést és a távoktatást illeti, ezek hozzájárulhatnak a minőségi, hatékony és elérhetőbb oktatás célkitűzéseihez mindenki szempontjából. Ezek a kiemelt céljaink ugyanis. Mindkét megoldás elősegítheti ezeknek a kiemelt céloknak az elérését és a gyakorlati megvalósulását. Most szeretnék arra is reagálni, amit hallottam az észrevételekben. Szeretnénk, hogyha a vidéken élő fiatalok ott maradhatnának vidéken, és sikeres életet élhetnének. Itt a kult szakbizottságban ezt számos alkalommal elmondjuk. Ez csak az egyik lehetőség, nem egy kötelező megoldás, de feladatunknak látjuk, hogy kedvező életkörülményeket hozzunk létre a vidéken élők számára. Ide kell érteni a színvonalas oktatáshoz és a munkahelyhez jutás lehetőségét is. Például, hogyha máshová megy tanulni a fiatal, nem feltétlenül jelenti az azt, hogy valami rossz dolog történik vele. Vagy hogy a jövője szempontjából ez kedvezőtlen Nekem az a véleményem, hogy ez sokszor éppen ellenkezőleg érvényesül. Aztán az online platform, illetve az uniós szintű szabályozói keret, az ezekre vonatkozó ajánlások nem azt célozzák, hogy egy teljes kötelező szabályozói keretet írjon elő az Unió a távoktatásra, távképzésre. Inkább arra gondoltam, hogy a tagállamok ösztönzést kapjanak az egymással való átjárhatóságot biztosító szabályzói keretek kialakítására. Tehát egymáshoz közelebb kéne, hogy kerüljenek a szabályozó rendszerek. Tudjuk ugyanis, hogy tagállami kizárólagos illetékesség az oktatás szabályozása, de az Unió is segíthet ebben. mégpedig olyan módon, hogy ne beavatkozásnak, hanem segítségnek éljék ezt meg a tagállamok. És például ma a különböző szakképesítési rendszereket nem tudjuk összehasonlítani, eh, az egymással való átjárhatóság nem tud érvényesülni. Azzal zárnám, hogy egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem határozhatja meg kizárólag a munkaerőpiac, hogy milyen legyen az oktatás. Ez igaz, de ne is tekintsünk el a munkaerőpiaci igényektől, hiszen az ágazati résztvevők igényei igenis vissza kell, hogy csatolódjanak, vissza kell, hogy hassanak a tananyagra, illetve az osztálytermi tanulási tevékenységekre. Hiszen nem lehet az oktatás gyakorlati menete független attól, hogy mit szeretne a készségek terén a munkaerőpiac, illetve a munkáltató. Nem csak szakképesítést és szakmai készségeket sajátítanak el a résztvevők az oktatási intézményben, hanem a szakmai életükre is készülnek. Köszönöm az eszmecserét, az észrevételeket, várom az észrevételeket, és remélem, hogy kiváló lesz végül a jelentés. Köszönöm szépen. Május 4-éig 14 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat. Jó munkát kívánok hozzá. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz majd ez az anyag. Nagyon szépen köszönöm. Délután 15 órakor folytatjuk az együttesüléssel eszmecsere az Euronews-ról. A koordinátorok 11 órát beszélték meg, eh, 11 órát beszélték meg, akkor kezdődik a koordinátori ülés, úgyhogy itt most abba hagyjuk, és folytatódik 11-kor a koordinátori ülés.